részéről a szociális politikáért felelős kollégáknak a kívánságait közvetíteni fogom. Köszönöm szépen, biztos úr! három indítványt kaptam, az egyik közös, ezt a szocialisták és demokraták terjesztették elő, valamint a liberálisok a GUE-val közösen, a másik a néppárté, és a harmadik pedig az ECR, az Európai Konzervatívok és Reformerek javaslata. A vitát ezzel lezártuk, holnap lesz a szavazás. Napirendünk következő pontja a mai este a bizottság nyilatkozata a FAO élelmiszer biztonsági csúcs találkozójáról, az élelmiszerbiztonságról. az éhínség eltörlése a föld színéről a téma. A bizottság nyilatkozatával kezdjük, megadom a szót a biztos úrnak. Öné a szó, ura. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és tisztelt képviselők, a múlt héti római találkozó az utolsó volt az magas szintű találkozók sorában, amelyeket a FAO szervezet és amelyek az élelmiszerbiztonsággal foglalkoztak januárban Madridban, júliusban Aquilában, szeptemberben New Yorkban, Pittsburghben, és azóta foglalkozik. A bizottság pedig az elmúlt hónapban foglalkozott a kérdéssel. Az események mögött az a felismerés áll, hogy nem sikerül sikeresen megvédeni harcunkat az éhínség ellen a Földön. Több mint egy milliárd ember nem tudja megkapni a napi élelmiszer adagot, nem tudja kielégíteni élelmiszer szükségletét nagyon sok fejlődő országban. Ez magyarázható a klímaváltozás hatásaival, és ez további kihívást jelent ezen országok számára. Nem rendelkeznek a megfelelő kapacitással ahhoz, hogy biztosítani tudják az élelmiszerellátást. A csúcs találkozó Rómában lehetőséget teremtett arra, hogy megteremtsük a lehetőséget ezen problémák áthidalására az élelmiszer biztonság ismét a Rivalda fénybe eh, került, és azt gondolom, hogy a viták ideje lejárt, most már a cselekvés ideje jött el. A eh, csúcs találkozó háromokból volt fontos. Az első ok a következő. Eh, új erőfeszítéseket lehet tenni a milleniumi célok elérése érdekében, vagyis az éhízők számának a megfelezése 2015-ig. Ez volt a cél. Meg kell próbálni ezt a célt megvalósítani, különösen az azokban az országokban és régiókban, ahol nagyon korlátozott volt az előrelépés mindeddig, például Afrikában a másik. A nemzetközi koordinációt kell javítani ezen a területen annak érdekében, hogy ez a cél elérhető legyen az élelmiszerbiztonság biztosítása, és ez egy központi eleme a mezőgazdasági partnerségnek, és az Európai Bizottság nagyon komolyan bátorította ezt a reformot, és ragaszkodik ahhoz, hogy további előrelépés történjen. Véleményem szerint ez egy rendkívül fontos lépés, és ez egyengetni fogja az utat a megfelelő kormányzat kormányzati intézkedések felé, és hallgat a tudományos tanácsokra is, és megpróbálja a kulcs szereplőket mind a magán szektorban, mind a nem kormányzati szervek körében, mind az állami szektorban felszólítani. Minden szereplőre szükség van ahhoz, hogy a célok teljesüljenek. A harmadik, mindenképpen meg kell fordítani azt, hogy egyre csökken az élelmiszer támogatásra fordított összegek, és éppen ezért mindenképpen el kell érni 2015-re a célt, amelyet elhatároztunk, és különösen azokban az országokban, fontos ez, amelyek megpróbálták, hogy ezt a célt megvalósítsák. Sokan voltak, akik kritizálták a nyilatkozatot, hogy ez nem határoz meg konkrét célokat az élelmiszer biztonság területén, de emlékeznünk kell arra, hogy nagyon komoly pénzügyi ígéretek születtek a Lakvilai G7 találkozón, és a prioritás most az, hogy ezeket megvalósítsuk az Európai Parlament támogatásával a bizottság egy milliárdot tudott mozgósítani, ebből 85 százalék kerül felhasználásra 2009-11 között, és ma már ez rendkívül fontos annak érdekében, hogy az ígéreteket be tudjuk tartani, megfelelő ellenőrzésre van szükség. De mindenképpen kellenek a monitoring mechanizmusok, jelzők, indikátorok, benchmarkok, amelyeket fel lehet használni, hogy megnézzük, milyen hatással voltak az egyes lépések. Szeretném világosan kijelenteni, hogy a donorok legnagyobb kötelezettségvállalása sem fog semmit nem érni, hogyha a kormányok nem tudják a saját ígéretet érdekeiket megvalósítani, hogy jobbítják a mezőgazdasági és befektetési politikát ezen a területen. Amikor élelmiszerbiztonságról beszélünk, akkor a terminológiára is nagyon ügyelnünk kell, és az élelmiszerbiztonságot az önellátástól meg kell különböztetnünk. Természetesen növelni kell a termelést szerte a világon, de ez nem mindig elegendő, ugyanis mindenki számára biztosítani kell az élelmiszer való hozzáférést. Ez a szegénységgel nagyon szorosan összefügg. Ez egy rendkívül fontos lépés. A hozzájutás biztosítása. A farmereknek megfelelő jövedelmet kell biztosítani. Az önellátás az élelmiszer területén. Az autarkia az, egy, az nem szükséges, az nem lehet jó stratégia akkor, hogyha a piac és a kereskedelem jól működnek. A dohai fordulóval kapcsolatosan nagyon nagy lépést jelentene előre, ha ez a forduló sikeresen zárulna. Nem szabad elfelelni, elfelejteni, hogy ez egy rendkívül komplex és sokoldalú folyamat, és itt holisztikus megközelítésre van szükség ezen a területen az Európai Unió nagyon nagy előrelépést tett az elmúlt tíz évben, és ezt folytatni is fogja, hogy gondoskodjon a megfelelő koherenciáról ebben a folyamatban. Számos reformot határoztunk el a kap területén, és különösen az export visszatérítések területén, és így a nagyon fontos, hogy semmiféle kereskedelem torzító lépés ne történjen. A piacra való hozzáférés, a piachoz való hozzáférés biztosított a különböző partnerségi egyezmények keretében, és ez azt is mutatja, hogy megértjük ezeknek az országoknak a problémáit az Európai Unióban. Éppen ezért egy nagyon nagy utat tettünk meg annak érdekében, hogy segítsük ezeket az országokat, koherensebbé tegyük a politikánkat a fejlődő országokkal szemben. Más országok és régiók jó lenne, ha ugyanezt tennék. Befejezem, elnök úr, a FAO csúcs aláhúzta, hogy akkor, hogyha 2015-ig meg szeretnénk felezni az éhezők számát, akkor nagyon komoly befektetésekre van szükség a mezőgazdaságban. Javítani kell a mezőgazdaságban a kormányzati munkát. Köszönöm szépen, biztos úr. És most pedig megadom a szót a politikai frakciók hozzászólóinak, Desz kollega a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselőtársaim! Az Európai Parlamentben számunkra fontos, hogy az éhezőkkel foglalkozzunk. Nem szabad, hogy megjegyzés nélkül hagyjuk azt, hogy folyamatosan nő az éhezők száma, köztük a gyerekek száma. 20 éve ö, ö, voltam először képviselő, akkor választottak először képviselővé, és akkor is a Világbank, az FAO, az UNO, az ENSZ és a WTO mindenféle szándéknyilatkozatot adott ki, hogy a következő 20 év során megfelezi majd az éhezést a világon. Mi történt? Nem, hogy nem felezték meg az éhezést, hanem ma már egy milliárdan éheznek, tehát jelentősen nőtt az éhezők száma és aránya. Tehát nem elegendő nyilatkozatokat tenni. Hogy miért alakult ez így? Nos, azért, mert vannak olyan országok, ahol, mint például Zimbabvében, rossz kormányzással maguk tettek, tették országukat éhezővé, egy gazdag országot egyébként, mint Zimbabwe, egy kommunista rezsim tönkretett. Ebben nekünk is van felelősségünk. Szó nélkül hagyjuk az ilyesmit. És heteken át arról beszélünk, hogy mi lesz a klímával száz év múlva, ugyanakkor alig hangzik el, hogy ma hányan, milliárdnyan éheznek. Ha a jövőbe tekintő módon alkotjuk a jogot, és egyszerűen van bennünk emberi érzés, akkor ezzel a témával ma, most kell foglalkozni. És 2015-ig megfelezni az éhezők számát, ez cinikus kijelentés. Egyrészt tudjuk, hogy nem fog megtörténni, másrészt mi van a másik felével az éhezőknek. Konkrét, nagy szabású intézkedésre van szükség, élelmiszer szállítmányokkal nem oldjuk meg ezt a problémát. Ez az egész világ problémája, és a hagyományos buta válaszok helyett új válaszokra van szükség. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót a szocialisták és demokraták képviseletében Capula Santos képviselő úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselők! Sajnos a számok önmagukért beszélnek, amelyek megmutatják, hogy hányan éheznek a világban. Nagyon tragikus számadatok ezek. Az élelmiszerhez való jog ugyanolyan szent, mint az élethez való jog, és való jog, és mindenkinek méltányos életet kell biztosítanunk. Az éhénység elleni harcnak szerintem az egyes számú prioritásnak kell lenni az összes politikai cél közül, és mindenkinek, és minden lehetséges forrást mozgósítani kell ennek érdekében. Nem csak a pénzügyi forrásokat, hanem egyéb forrásokat is. Azonban nem mindig a pénzügyi segítség a legfontosabb, vagy az a nem a múlik a dolog, hanem a jó koordináció, jó, a jó kormányzás, hogy ez a, ez a pénz eljusson oda, ahol szükség van rá, ezen múlnak sokszor a dolgok a szocialisták és demokraták olyan ajánlásokat fogalmaztak meg, amelyeknek valóságá kell válniuk, és amelyek hozzásegítenének minket ahhoz, hogy részben megoldjuk ezeket a kérdéseket. Konkrét javaslatokra van szükség, amelyek konkrét módon nyilvánulnak meg. Nagyon változó időket élünk, és változóban van a közös halászati politika, a közös mezőgazdasági politika. A Lisszaboni szerződés új lehetőségekkel ruházza fel az Európai Parlamentet, és azt gondolom, hogy ezáltal kiléphetünk a programozó szerepünkből, és imáron tevékenyen léphetünk fel. Ez nagyon komoly kihívás, és remélem, hogy az új politikai feltételeket kihasználjunk mi is, és a többi frakció is, hogy előre lépjünk ebben a harcban. Elnök, köszönöm szépen, Kapula Santos úr. Lion úr következik a liberálisok közül. Köszönöm szépen. Kollégáimnak is köszönetet mondok, akik előttem szóltak az elmúlt időkben nagyon megemelkedtek a világon az élelmiszer árak, és azt gondolom, hogy ez egyfajta vészcsengő a gabona és rizsárok, rizsárak leginkább azokat sújtották, akik a legszegényebbek a világon. A ö, beszések szerint több mint 75 millió ember került éhénységre, vagy kezd, tartozik az éhenzők között a 2007-2008-as időszakban. Ennek az éhénységnek az eredménye a politikai instabilitás. Hogyha 9 milliárd fölé emelkedik a föld lakossága, illetve hogyha a klímaváltozás megváltoztatja a mezőgazdaság alakulását, akkor mindenképpen most azonnal kell megoldást találni az éhénységre. Az Európai Uniónak segíteni kell a, fejleszt, a fejlődő országokat, hogy fenntartható mezőgazdaságot állítsanak, hozzanak létre, saját magukat el tudják, látni, el tudják látni élelmiszerrel, és ehhez nyitott piacok szükségesek. Ugye e, az Európai Unió e, nagy utat tett meg a piacok liberalizálásában. A fejlődő országoknak legtöbb gondja azonban a e, politikai lebénultsággal, illetve a jogrendszer problémáival függ össze. Nos, ezek, nem, nem, ezek a gondok nem, érhet, nem teszik lehetővé azt, hogy a mezőgazdák dolgozni tudjanak. Véleményem szerint az európai mezőgazdaságnak nagyon fontos szerepe lehet ebben. Nem csak azt kell megoldanunk, hogy mi magunkat ellássuk élelmiszerrel, hanem hogy a világ élelmiszer biztonságához is hozzájáruljunk a jövőben. Köszönöm szépen. Most megadom Bove képviselőnek a szót a zöldek képviseletében. Tisztelt elnökasszony! Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! a szegénység és éhezés elleni harchoz politikai és pénzügyi elkötelezettségre van szükség. A múlt heti római ülés mindezeket nem garantálja. Továbbra is egy milliárd ember alultáplált, 40 millió ember hal meg évente éhezés következményeként. 96 óta csak romlottak a statisztikák, és az éhezés elleni harc gyakorlatilag eredménytelen. A világ déli részein van a legtöbb éhező. Ha a reklámköltségek 10%-át a világ az éhezés megszüntetésére adná ki, akkor azzal megszüntethető lenne az éhezés. Ebbe beleértem az infrastruktúrális intézkedéseket is. A mezőgazdasági válság a legnagyobb és legközvetlenebb fenyegetés a szegényeknek és alultápláltaknak. A talaj erózió, a fajok diverzitásának csökkenése, az olajtól való függőség, az üvegház gázok hatása és a fogyasztói minták elterjedése egyre kiszolgáltatottabbá teszi az amúgy is kiszolgáltatottakat. Ez 40 éve folyik így, az import termékek pedig külön fenyegetést jelentenek a szegény fogyasztóknak. A helyi termelést kell támogatni. Az 50-es évek végén az Európai Uniónak sikerült közös agrárpolitikát kialakítania és önellátóvá válnia mezőgazdasági termény ügyben. Utána elkezdte védeni a belső piacát és a fogyasztókat hasonló struktúrákra lenne szükség más régiókban is. Van, ami ebből exportálható. Köszönjük szépen, Bové úr, félbe kell, hogy szakítsam. Most pedig megadom Nikolson képviselőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ebben a témában megfogalmazott állásfoglalások, állásfoglalások a föld lakosságának egynegyedét érintik és az ő élelmiszerellátásukat. Miközben nő a föld lakossága, az élelmiszer termelés egyre több akadályba ütközik, egyre több klímaváltozás okozta és ár struktúrák okozta probléma van a helyi termelésben. A mezőgazdasági eleme az élelmiszerellátás biztonságának különösen fontos, erre oda kell figyelnünk, és ezzel szorosan összefügg a jó kormányzás bevezetése valamennyi országban. Mert a világban uralkodó éhezés elleni legjobb eszköz az, főleg Afrikában, ez zimbabwei példát mondta a kolléga, az, hogy olyan kormányok legyenek az egyes országok élén, amelyek képesek nem úgy, mint a Mugabe félék országaikat önellátó pályára állítani. Tehát ez egy emberi jogi feladat is, és oda kell figyelnünk az ilyen politikai helyzetekre. Köszönjük szépen Nikolson úrnak. Most uh, Larik képviselő kap másfél perc. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Comité. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, hogyha az Európai Unió pozitív módon szeretne föllépni a világon, hogyha az új humanizmus szeretné pártolni, akkor oda kell figyelni az éhezők kiáltásaira. Itt a házon, a tisztelt házban szép interpellációkat hallunk, de ne felejtsük el azt, hogy gyerekek halnak éhen a világon minden ötödik másodpercben. Az ultraliberalizmus elárasztja a világot. A kapitalista rendszer ma azt jelenti, hogy a talaj, az élelmiszer, a víz spekuláció tárgyát képezi. Meg kell változtatnunk az ezzel kapcsolatos politikai nézünket, a FAO-t támogatnunk kell, és arra kell fordítanunk a pénzt, olyan célokra, amelyek igazán fontosak. Az Európai Uniónak mindenképpen tiszteletben kell tartania az élelmiszer szuverenitását, tehát hogy a helybeliek hozzájuthassanak az élelmiszerekhez minden kontinens esetében. El kell érnünk azt, hogy a fejlesztési politikát megfelelően kifejlesztjük és tiszteletben tartjuk. Meg kell azt akadályozni, hogy a multinacionális cég, cégek fölvásárolják a termőterületeket, illetve a hedge fundoknak is ellen kell állnunk. Oda kell figyelnünk az éhizőnk, éhezők kiáltásaira, ez mindenképpen hozzásegít Európát ahhoz, hogy konzekvensen lépjen fel. Köszönöm szépen, Belder úr következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. az alatt a tíz év alatt, mióta tagja vagyok a parlamentnek, folyamatosan hallom a nemes ö, fenkölt szavakat, a FAO csúcs előtt Barroso úr és nagyon magasztosan fogalmazott. Azt mondta, hogy kollektív megbuktunk az éhínség elleni küzdelemben. Ez a kollektív lelkiismeret hangja helyes, de hát az eredménye azért meglehetősen riasztó, ugyanis az éhínség továbbra is jelen van, és a, például a bioüzemanyag politika és a ennek az elősegítése csak növelte az árakat és még nagyobb éhínséget okozott, de ezt a politikát senki nem kritizálja. Én már felhívtam a figyelmet erre, hogyha harmadik országok Afrikában fektetnek be, akkor ezt csak azért teszik, hogy a saját élelmiszerbiztonságukat garantálják. Nagyon sokan jelennek meg harmadik országokban, és exportra termelnek élelmiszert. A gazdag országok mindig jól járnak ebben a tanulmányok szerint. A fejlődő országok maguk lennének a felelősek, olvasható, de szégyen, ami ezen a területen történt. A korábbi csúcstalálkozók záró nyilatkozataiban mindig ugyanaz szerepelt, így a parlament állásfoglalásaiban is mindig sürgősségről esik szó, mindig elmondjuk, hogy a korábbi ígéreteket be kell tartani, azonban mindez nem jár soha eredménnyel. Az jelentés készítője azt mondta, hogy az éhezőknek nem ígéretekre van szükségük, az élelmiszerhez való hozzájutás emberi jog, és nekem, mint kereszténynek az a feladatom, hogy az éhezőknek kenyeret adjak, és ez igenis kollektív felelősség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És most pedig Stojanov úr következik. Én is részt vettem személyesen a FAO csúcson, és első kézből láttam, hogy milyen is ez a konferencia. Látni kell, hogy ennek a konferenciának a szervezési költségeihez képest csak ígéretek születtek, és lehet számításokat végezni, hogy hány gyerek nem halt volna meg, hogyha a szervezési költségeket nem csak beszédre költötték volna. Nagyon fontos az termelő kapacitás, és mielőtt megpróbálunk másokat hibáztatni, látni kell a magunk hibáit. Az én országomban nagyon termékeny a talaj, a legtermékenyebb az Európai Unióban a bolgár gazdák nagyon sok embert tudnának élelmiszerrel ellátni, de jelenleg a mezőgazdaság visszafejlődik Bulgáriában, mióta csökkent a, csatlakozott az Európai Unióhoz, ugyanis az Unió által meghatározott kvóták Bulgária számára azt eredményezik, hogy a földek egyszerűen nem teremnek, nagyon komoly területeket kivonnak a termelés alól, és és például a paradicsomtermelés területén is így van ez, ugyanis azért, mert néhány adat tíz évvel ezelőttről határozza meg a mai folyamatokat és kvótákat, és pedig ezek az országok nagy mértékben hozzá tudnak járulni, hozzá tudnának járulni ezeknek a problémáknak a megoldásához. De mindez nem történik meg, ugyanis hivatalnokok csak a papírokat és a számokat nézik. Köszönöm szépen, Stojanov úr. Kacsmelek kollega következik kettő percre. Köszönöm szépen. Több mint egy milliárd ember éhezik a földön és él szegénységben. De ez nem a tökés a kapitalista rendszer eredménye, mert vannak ennél rosszabb rendszerek, például Európában, több tucat évvel ezelőtt egy nagyon jó mezőgazdasági feltételekkel rendelkező országban is éhezés volt, és nagyon sokan meghaltak Ukrajnában. Úgyhogy mindig meg kell gondolni, hogy miről beszélünk. Ö, ö, az Egyesült Nemzetekben nagyon komoly kötelezettséget foglaltak el 1999-ben a milleniumi fejlesztési célokat. Meg kell nézni, hogy mely célok valósíthatók meg, és meg kell nézni, hogy milyen politika, milyen prioritás vezet a helyes irányba, és hogyan tudunk küzdeni az éghajlatváltozás ellen, és hogy vajon ez a fontosabb, ez a fontosabb, mint az éhínség eltörlése és eh, nagyon sok esetben felteszik ezt a kérdést. Ahelyett tehát, hogy a eh, globális felmelegedés következményei ellen küzdenénk, nagyon sok költséggel, eh, esetleg az éhínség ellen kellene fellépni, hogy kitöröljük, eltöröljük az éhínséget a földön. Sok esetben azzal vádolnak bennünket, hogy nem határozzuk meg jól a prioritásokat mert hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem fontosabb ahogyan ezt Dess kollega is említette. A mezőgazdaság nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon, és meg kell győzni a fejlődő országokat, hogy fektessenek be a mezőgazdaságba. És mindenképpen ö, emlékeztetni kell őket arra, hogy a 10%-os kötelezettségvállalásukat tartsák be és küzdjenek az éhínség ellen. Köszönöm, Köszönöm szépen, Ádi úr. De úgy látom, nincs itt a teremben, úgyhogy Lői Michelnek adom meg a szót három percre. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, biztos úr. Úgy látom, hogy nem igazán voltak olyan részevői a FAO csúcsnak, akik a, akik a G8-as csúcson is részt, vesz, részt vettek, bár ez egy rendkívül fontos találkozó lett volna, de mégis úgy látom, inkább technikai jellegű volt ez az ülés. Ahogy korábban elmondtuk, a globális gazdasági válság összefügg természetesen az éhínséggel, és azt gondolom, hogy mindenképpen odafigyel kell erre figyelni, hiszen az, az világ lakosságának egy hatoda, egy milliárd ember érintett ebben. Ahogy Bové is elmondta, valószínűleg ez az éhínség további konfliktusokhoz is vezet nincs meg, a, meg nem, úgy került, úgy alakult ki ez a helyzet, hogy nem fektettek be megfelelően a mezőgazdaságba, a fejlődő országokban, nem meg, meg, voltak meg a megfelelő ösztönzők a mezőgazdászok részére. Elhangzott az a kér, kérés, hogy a mezőgazdaságba befektetéseket kell tenni, de sajnálatos módon ez nem járt stratégiával, nem párosult stratégiával, úgyhogy a fejlődő országoknak önmaguknak kéne valamit tenni. Tehát biztos úr, kérem, kérdem, hogy mi történt ezekkel a vállalkozásokkal, mi történt ezekkel a felajánlásokkal, amelyeket tettek, mi történt a donorok keresésével, nem volt könnyű, vagy nem könnyű ez a harc. Varozó úr egy milliárd eurót próbált meg szere, össze gyűjteni, hogy egy élelmiszer alapot hozzon létre, de természetesen semmit nem ér ez a pénz, hogyha a fejlődő, virá... a fejlődő országok nem képesek arra, hogy ezt, hogy ezt felvegyék, hogy ezt megfelelően hasznosítsák. erkölcsi szempontból, tehát lehet vitatni, vitatkozni azon, hogy mi is a helyes módszer, vagy ideológiai szempontból is vitatható ez. Hogyha nagyon komolyan el kell gondolkozni azon, hogy mi az ultraliberalizmus vagy a kapitalizmus szerepeit, hogy mennyire veszíti el egy ország függetlenségét, hogyha nem képes maját ellátni. Köszönjük szépen. Sargentini kolléga kap most szót. Sargentini, jól értem? Bovei kolléga és Belders úr is elmondták eh, a probléma lényegét. A politikai realitással kell szembenéznünk. Meg kell néznünk, hogy melyek azok az országok, amelyek eh, ebben egyáltalán bevethetőek az új technológiák, a biogazdálkodás, eh, hol lehet és milyen feltételek mellett földet venni. Madagaszkárban például ez zajlik. Nagyon érzékeny kérdéseket vetesz föl. Európa vezetőinek erkölcsi kötelességük az, hogy az újfajta kolonializmusnak elét vegyék. Az FAO élelmiszer találkozó sajnos nem foglalkozott a földvásárlás kérdésével, és így az egyik alapvető feltételével nem foglalkoztunk az éhezésnek. Miért? Azért, mert a közös agrárpolitika nem érdekelt benne. Európa túltermeléssel rendelkezik továbbra is, van mit tennünk, és tönkretesszük exportunkkal a helyi termelőket a harmadik világban, mi okozzuk, hozzájárulunk a helyi éhénységhez, és rákényszerítjük, ők, rákényszerítjük őket, hogy tőlünk importáljanak élelmiszert. Hol van itt igazságos mezőgazdasági politika, kérem szépen? Tini, Köszönöm szépen, Sargentini asszony. Ashworth kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ENSZ-ben és az ENSZ és az Európai Unió egyetért abban, hogyha nő a világ napos, lakossága, akkor sokkal nagyobb mezőgazdasági termelékenységi rátára lesz szükség, akár 50-100%-os növekedésre is. Tehát mindenképpen ösztönözni kell a mezőgazdasági termelést, de nem engedhetjük meg, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy kudarcot valljuk. Kevesebb energiával, kevesebb, kevesebb vízzel, kevesebb üvegházhatást okozó gázzal kell dolgoznunk, úgyhogy mindenképpen azt kell elérnünk, hogy kutatásba fejleszünk be többet. Egész egyszerűen más lehetőségünk nincsen. A második dolog, Ugye nagyon gyorsan változnak a globális piacok, ezért egy biztonsági háló lenne szükség a mezőgazdasági világpolitikában. Az élelmiszer biztonság mindenképpen költségekkel jár, ezeket nem ruházhatjuk át a fogyasztókra, ezért mindenképpen erős mezőgazdasági politikára van szükségünk, és ezért kell győzedelmeskednünk a költségvetési harcban. Elnök, köszönöm szépen. Fejdárra úr következik másfél percre. Köszönöm szépen. A legutóbbi FAO csúcson egy nyilatkozatot, záró nyilatkozatot fogadtak el, de véleményem szerint ezek üres szavak, nagyon sok minden hiányzik a nyilatkozatból. Például nem tüntetik fel benne, hogy milyen eszközökkel lehet harcolni leginkább az éhénység ellen, ami egy milliárd emberre van hatással. Mielőtt befejezem ezt a ö, be, ezt az interpellációmat, több mint 15 gyerek veszti majd életét, hal éhen a világon. A rendszerünk, amelyel fel, akarunk, fel akarjuk venni a harcot az éhénység ellen, nem létezik. Sokkal világosabb stratégiát, stratégiát kéne ö, kidolgoznunk. Michel úr ö, liber, liberális retorikájával említette, hogy ö, hogy állunk most, említették a, nagy, a multinacionális vállalatokat, nagyvállalatokat, illetve a mező, közös mezőgazdasági politikát is, ismertet, ismertették azt is, hogy nem életképesek a kis gazdaságok, pedig ezek, ezek látják el élelemmel a világ felét. Nagyon sokan elhagyják földjeiket, és ezeket a földeket nagyvállalatok kezébe adják, így sokak élete, sokak élelmiszer biztonsága kevesek kezében összpontosul. A, azt gondolom, hogy nagyon kevés pénzt szállnak erre a célra ahhoz képest, hogy a bankok megmentésére mennyire, eh, mennyit szántak a nemzetközi vezetők. Doc képviselő következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az élelmiszerbiztonsági csúcs alatt Ban Ki-moon azt említette, hogy ez a mai élelmiszer válság ébresztőt fújhat, hogy elkerüljük a jövőbeni válságot. Hihetetlenül sok éhező van, és hogyha ezt el akarjuk kerülni, akkor a gazdáknak 70%-kal többet kell termelnie. Az Európai gazdák úgy vélik, hogy az Európai Unió nem engedi meg nekik, hogy nagyobb legyen a termelékenységük, különböző korlátokat szabnak, és ezáltal azt a látszatot kelti az EU, mintha az élelmiszerbiztonság nem lenne fontos. Hogyha nem termelhetnek annyit a gazdák, amit akarnak, akkor az árak is megemelkednek, hiszen csak így lehet csak így lehet majd a magas termelési költségeket is biztosítani. Csak úgy lehet a dolgot megoldani például Észak-Írországban, hogy engedjük a gazdáknak, hogy termeljenek. Tehát az élelmiszerbiztonságnak mindenképpen kulcsfontosságuknak kell lenni a kap reformjában. Köszönjük szépen. Most megint ez asszony kapszó. két percet kap. Köszönöm, elnök asszony. Mint ennek a jelentésnek egyik szerzője, engedjék meg, hogy a frakciókhoz fordulva azt mondjam, hogy amikor ezt a szöveget fogalmaztuk, azt láttuk, hogy nem születtek hozzá ö, módosítások. Most pedig sokan sokféle véleményt elmondanak. Szerettük volna úgy megfogalmazni ezt a szöveget, hogy ezzel valóban segítsünk az éhezőknek a globális élelmiszerellátás biztonságról is írtam korábban már egy jelentést, és komolyan dolgoztam ezen is. Meg szeretném így kérdezni, amit itt mintha ö, sokan nem vennének észre, hogyha a farmerekre bíznánk, hogy mennyit termelnek és hogyan termelnek, akkor az nem lenne jó a világnak. Nekünk az a feladatunk, hogy olyan politikákat alakítsunk ki, amelyek lehetővé teszik a gazdálkodóknak, hogy termeljenek, de szabályozott módon normális árakon és stabil jövedelmek mellett. Sajnos maga a mezőgazdaság szenved Európában legjobban. A, kérem önöket, mint szerző, ne akarják itt a közös agrárpolitikát demonizálni. Számos eredménye van, van néhány rossz oldala valóban de nélküle nem jöttünk volna ki mi sem az élelmiszerválságból, és nekünk is bőven lenne bajunk most, hogyha nem lenne kapunk. Ne akarjuk azt mondani, hogy, hogy ez csak rosszat tartalmaz. A kapnak köszönhetően emelkedtünk ki. A kormányok felelőssége, ezt ne felejtsük el, megfelelő politikák kialakítása. Tehát a kapot igenis lehet exportálni, nem egyszerűen több pénzt kell költeni a mezőgazdaságra, hanem jól kell elkölteni azt. Legyünk kemények a kormányokkal, itt van a kulcs a, a problémának, ez a legfőbb felelősségünk. Ezt jegyezik meg a kollégák. Köszönjük szépen. Gerére Szalon képviselő kap most szót, a szocialisták és demokraták képviselőjében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, a világnak két nagy kihívása van, két nagy kihívással kell megküzdeni, az egyik a klímaváltozás, a második pedig a szegénység, illetve az éhénység jelentette hatalmas kihívás. Az előttem szólók már említették a tragikus adatokat, ezek benne vannak a FAO csúcsának záró nyilatkozatában is több mint e, egy milliárd az éhező, és e, tudjuk, hogy hány millióan halnak meg évente ez ügy, emiatt az éhénység A gazdasági világválság egyre távolabb sodorja tőlünk a e, különböző fejlesztési célkitűzéseinket, de mégis sürgősen kell cselekednünk. Az elmúlt hetekben nagyon aggasztó híreket kaptunk. A nagy gáz kibocsátók, szennyezők a kopenhágai csúcson fognak döntéseket hozni. Ehhez kapcsolódik a római FAO csúcs is. Nagy gondjaink vannak, de mindenképpen cselekednünk kéne. Tudjuk, hogy mik a kihívásaink, tudjuk, hogy mik lennének a válaszok, és most pontosan tudjuk, hogy mivel állunk szemben, de sajnos képtelenek vagyunk cselekedni. Ezért is támogatom a parlament állásfoglalási indítványát, miszerint sürgősen fel kell lépnünk. Köszönöm. Elnök. Keller asszony következik, egy perc. Thank you. Article 208 of the Köszönöm szépen. A Lisszaboni szerződés 208-as cikke szerint az Európai Unió fejlesztési politikának legfőbb célja a szegénység elleni harc. A szegénység a legfőbb oka az éhínségnek is. A 208-as cikk szerint az Európai Unió más szakpolitikáiban is figyelembe veszi ezt a célkitűzést. Jelenleg azonban a piacokat roboljuk csak össze a fejlesztő or, fejlődő országokban, úgyhogy indirekte ezzel éhínséget okozunk. Hogyha valóban segíteni akarunk, akkor kérem, hogy figyeljünk oda arra, hogy fejlesztési politikánkat más, fejle, más szakpolitikáink ne károsítsák. Ezt figyelembe kell venni a közös halászati vagy agrárpolitika kialakításánál is. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Gladfeldök bíró úrnak. It's not a yellow card, it is blue, but I would like to ask the previous... Kék kártyáról beszélt az előző felszóló. Elfogadtam azt, hogy az export visszatérítések árak, kárt okoztak, de korábban csak Új-Zéland panaszkodott emiatt. Ha eddig nem fogalmazták meg a problémát, akkor miért most fogalmazzák meg a kollégák? Η κυρία Κέλλερ θέλει να Keller, azt asszony nincs itt? Keller asszony kíván válaszolni? Meg Guinness asszonynak, mielőtt tovább lépünk? Persze, a, a csirke is egy példa, de a, a paradicsom is. Túl finanszírozzuk, túl támogatjuk a paradicsomot, és ezzel tönkreteszünk Afrikában álláshelyeket, a szegénységet ö, generáljuk. Ez létező jelenség, erre reagálni kell. Köszönjük szépen. Kérdés-válasz elhangzott, akkor mégiscsak most már megkapja a szót Glatfelder Béla úr, parancsoljon. Két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony

Köszönjük. Köszönöm én is a szót, elnök asszony. A helyzet drámai, és itt ez tükröződik is a teremben. Hallottuk, hogy a legtöbb jómódú ipari ország cinikusan áll hozzá a kérdéshez. Az FAO csúcson ez egyértelművé vált. Sok állam és kormányfő távollétével tüntetett, Berlusconi úr kivételével, aki jelenlétével próbált üzenetet megfogalmazni. Ezek a jómodó országok termelik meg a világ GDP-nek 60%-át. Ők irányítják gyakorlatilag a világbank működését, és közben a szegény országokra cinikus reakciókkal nyilvánulnak meg. A 70-es évek óta folyamatosan nő az éhezés. Ma arányaiban ugyanannyian vagy többen halnak éhen, mint a 70-es években. Tehát itt tartunk. 20 éve ugyanaz a helyzet, hogy, hogy pont a mi élelmiszerpolitikánk miatt terjed az éhezés a világban. Ez 2008 óta különösen felgyorsult ez a folyamat. Itt az ideje, hogy megnyissuk a piacainkat a harmadik világ termelői és termékei előtt. Köszönjük szépen, Kretú asszony. Stojanov úr szeretne kék kártyával kérdést föltenni. Θέλετε να απαντήσετε σε ερώτηση που θα σας υποβάλει ο συνάδελφος, ο κ. Στογιάνοφ. Kíván válaszolni a Stojanov úr által feltendő kérdésre? Hajlandó erre? Nem. Kire Stojanov, de θα μπορέσετε να κάνετε. Stojanov úr, attól tartok, nem tudja most felhasználni kék kártyáját, mert nincs, aki választ adjon önnek. Következő felszólalunk Erranz Garcia kolléga két percben. Muchas gracias, señora. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérem szépen figyeljenek oda, állítsák meg az órát, hogy legyen időm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék Megginis asszonynak, hiszen világosá teszi, hogy a paknak, hogy a, hogy a, gazda, hogy a mezőgazdasági politikáknak milyen fontos a szerepe. Úgy tűnik, hogy a bizottság csökkenteni szeretné a kap szerepét, a kap ö, szerepét a büdzsében, tehát kevesebb pénzt akar adni, adni erre, de ez nem megengedhető. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz elérni a teljes élelmiszerbiztonságot, és ne felejtsük el azt, hogy az élelmiszerpiac nem szabad piac. A mezőgazdasági politikának mindenképpen szüksége van az EU-s támogatásra, és a, gazdas, a gazdákon múlik az is, hogy képe, képesek vagyunk-e minőségi élelmiszereket előállítani. Meg lehet változtatni a, a kap büdzsébeli részesedését, de a kap nem tűnhet el nagyon fontos lenne az, hogy stabilabbak legyenek a mezőgazdasági árak. Ez nem csak a gazdáknak tenne jót, hanem természetesen a fogyasztóknak és a harmadik országoknak is. A bevált gyakorlatok keretét vagy listáját kéne felállítani, így az élelmiszer biztonsági lánc több szerepl- szereplője is használhatná ezt. Ezen kívül informálni kell az európai fogyasztót és ezzel elmondhatnánk azt, hogy pontosan mit tesz az Európai Unió az élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi, állatvédelmi, állatjóléti feltételek betartásáért. Tehát el kell mondani azt, hogy az Európai Unió megteszi ezt, és más harmadik országok, mezőgazdasági előállítók ezek ne, ezt nem teszik meg, sokkal alacsonyabb normáik vannak. Nagyon fontos az is, hogy hogy a gazdák meg tudjanak élni munkájukból. Elnök, köszönöm szépen, Erranf asszony. A hozzászólói lista végére értünk, következnek a spontán felszólalások. Nagyon érdekes a témánk, úgyhogy sok név szerepel itt a listámon. Mindenkit arra kérek, hogy egy percig szóljon csak hozzá. Stifler asszony következik. Egy perc tehát. Oui, madame la présidente, merci, monsieur le commissaire, cher... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Biztos úr, kedves kollégák! Már korábban is elhangzott, hogy 5 másodpercenként éhen hal egy gyermek, és több mint egy milliárdan éheznek, éven, éheznek. Sürgőséggel kell kezelni a, ezt a problémát, mindenképpen prioritást kell ennek kapnia, és az Európai Unió szakpolitikai szintjén is ennek meg kell nyilvánítani. A Food Facility program első lépés lehet egy hosszú láncban, és mindenképpen a kis és középvállalkozásokra, családi gazdaságokra, gazdaságokat is be kell venni ebbe a nők, női mezőgazdák, mezőgazdák vagy a női gazdák szerepét is ki kell emelni. Úgy gondolom, hogy újszerű finanszírozó mechanizmusokra van szükség, nemzetközi mechanizmusokra, hogy ellensúlyozni tudjuk a klímaváltozást, hogyha azt akarjuk, hogy életképesek legyenek eh, a fejlődő országokban a vállalkozások. Kortész úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az élelmiszerbiztonsági csúcsa kapcsolatban hadd mondjam el, hogy nagyon csalódott vagyok, hiszen nagyon kicsi politikai sajtó, szociális vízhangja volt ennek az eseménynek, és nem igazán, azért is vagyok csalódott, mert nem igazán történt változás. Nagyon sokszor elfelejtjük azt, hogy vízhiány van, és hogy ez a jövőre nézve is súlyos dolgokat jelenthet. A fejlődő, a fejlett országok nem igazán kötelezik el magukat. Arra lenne szükség, hogy a víz felhasználás, a víz biztonságáról egy újabb csúcsot szervezünk. Hogyha nem megfelelően kezeljük a vizet, akkor sosem leszünk önellátóak. Elnök Davis képviselő következik. In 18th century England, Thomas... A 18. században Angliában a élelmiszer termeléssel remélték növelni a lakosságot, és az élelmiszertermelés valóban társadalomformáló erő. Sokan megtapasztaltuk, hogy a világ ö, lakossága megháromszorozódott csak a mi életünkben. És ahhoz, hogy az éhezést ö, kézben tudjuk tartani, akkor a népesség növekedést is kontrollálni kellene. Erre ugyanúgy oda kell gondolni. Úgy tudjuk legjobban a gyerekek életét megmenteni, hogy a kultúrák kulturált eszközökkel rávesszük az embereket arra, hogy ne szüljenek annyi gyereket. A húsevés óriási probléma, óriási pazarlás. Ha 20 évvel ezelőtt valaki abba hagyta volna húsevést, akkor azzal már több millió tonna széndiokszidot takarítottunk volna meg. Akkor parakaló. azt gondolom hogy a megfelelő táplálkozáshoz való jog emberi jog és az éhség, az éhínség az bűncselekmény az emberiség ellen. Az emberiség ma már megfelelő technikai és természettudományos ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy senkinek ne kelljen éhezni. De persze ez pénzbe is kerül, de itt nem csak pénzről van szó. Előtte a feltételeket is teljesíteni kell. Először is stabil, demokratikus struktúrákra van szükség a fejlődő világban, másodszorban le kell küzdeni a korrupciót, harmadsorban pedig megfelelő mezőgazdaságot kell kialakítani a harmadik világban, és akkor ez befektetést jelent a mezőgazdaságba. Az első három pontról, erről a három pontról sajnos ritkán esik szó, és nagyon sok pénzügyi forrás rossz kezekbe tűnik el a korrupció áldozata. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most pedig Tarabella asszony egy percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Csak ismétlem, amit elmondtam az élelmiszer válsággal kapcsolatosan tegnap előtt. Ez mindenekelőtt Afrikát érinti. De az ipari országoknak végre fel kell ébredni, hogy miről folyik itt a vita. Nagyon sok multinacionális vállalat vásárolja fel a termékeny földeket. Nemrégiben Európában 40 ezer hektárral történt ez, Indonéziában is számos példa van erre, és a sok ország a helyett, hogy a fenntartható fejlődést segíteni elő saját céljait követi, és számos műtrágyát, GMO-t alkalmaznak. Azt gondolom, gondolom, hogy partnerségre van szükség világszerte, projektekre, amelyek hozzájárulhatnak az éhínség leküzdéséhez. Az embereknek nem kell magukat ellátnia, biztosítani kell az ellátást. Nagyon szépen köszönöm, Taravella kollega, és most következzen a Krisztián asszony. A hosszú távú élelmiszerbiztonság nagyon nagy kihívás a közös agrárpolitika számára. Kevés az élelmiszer, ilyenkor fel kell hívni a figyelmet a közös agrárpolitika jelentőségére, mely megfelelő, megfelelő szerepet kell, hogy kapjon a jövőben. Ehhez hosszú távú pénzügyi politikára van szükség a kap keretében. A kap fontos eleme az élelmiszerbiztonsági politikának 2013 után. Nagyon fontos lesz a fejlesztés fejlesztési politikában is, a külső politika területén is. Jó és fontos, hogy az ökorendszerek megfelelően működjenek, a vízforrások megfelelően működjenek, a nemzetközi együttműködés, a szolidaritás, a kiegyensúlyozott szerződések, amelyek elősegítik az élelmiszerbiztonságot fontos elemei a politikának, és ez itt a közös kap hatékony lehet. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nikulescu kolléga jelentkezett, úgy látom, szóra. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, pardon. Lehet, hogy ismétlem azt, amit Stojanov kolléga már elmondott, de fontosnak tartom hangsúlyozni, és sajnálatosnak tartom, hogy Európában annyi parlagon fekvő föld van, ugyanakkor a világban éhezők vannak. A biztos is érintette ezt a problémát. Az önellátás szerinte azonban veszélyekkel jár. A klímaváltozással minden ország másképpen ö, kell, hogy reagáljon annak hatásaira termeléssel nem egyformán ér, érint minket. Elnök asszony, két kérdésre szeretnék reflektálni, amelyek elhangoztak ma már többször. A klímaváltozás és élelmiszer termelés ügyével kapcsolatban 2025-ig 75%-kal több élelmiszert kellene termelnünk, hogyha nem akarunk éhezőket, ugyanakkor egyre kiszámíthatatlanabb a az időjárás. Tehát igenis összefügg a két téma, és nem lehet őket egymással szemben kijátszani. Amikor a kapot vádolják egyesek, akkor el kell, hogy mondjam, hogy nem perfekt a kap, de sok reformon átment, és alkalmas volt Európában az élelmiszerellátás biztonságának garantálására. Ha nem érdekelne, hogy a cukoriparról írta valaki olyan jellegű tanulmányt, amelyben kimutatták volna, hogy mennyire volt igazságos a támogatás, ugyanis nagy cégek kapták meg a támogatást, és Európában is tönkrementek kistermelők. Ugyanígy járulunk el a harmadik világgal szemben is sajnos, tehát igazságtalan elemeket kell kivenni a kábból. Köszönöm szépen. Szája asszony, igen. Köszönöm szépen a szót. Jó, hogy Egy napon foglalkozunk ma a klímaváltozás és az éhezés kérdésével. És ha már itt tartunk, akkor le kell szögeznünk, hogy a, a klímaváltozás nagyrészt felelős az éhezésért. A, és az annak kapcsán létrehozott intézkedéseink tévessége is, például a bioüzemanyagok termesztetése más fejlődő országokban csak azért, hogy nekünk legyen üzemanyagunk. Ez egy eltévesztett intézkedés volt. Ezáltal egyes emberektől a harmadik világban elvettük a megélhetést. A közös agrárpolitikában is óriási disztorziók, aránytévesztések vannak. Fontos tehát, hogy emlékeztessünk arra, hogy alapvetően a világban elég élelmiszer van és lehetne, csak nem jó az elasztás. Köszönöm szépen. Szikierszki úr az utolsó hozzászólás mondán felszólások körében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! A FAO legutóbbi csúcsán a résztvevők nem tudtak értelmes javaslatot kidolgozni. Nincsen tehát nemzetközi szinten stratégia, és ez aggasztó. Főleg, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy 9 milliárdra fog nőni a világ lakossága 2050-re. Tudjuk, hogy a 2007-es éhénységnek, ö, ö, 2007-es válságnak milyen hatásai voltak, akkor fölgyorsult az éhénység áldozatainak, áldozatainak számának növekedése. Úgyhogy kérem, ne határoljuk be a gazdákat ne szabjunk határt a, gazda, a mezőgazdaságnak. A kapnak bármilyen ilyen fékezése értelmetlen, és ez rossz hatással van az élelmiszerbiztonságunkra. Segítsünk a fejlődő országoknak, hogy élelmiszer, eh, hogy mezőgazdasági politikát dolgozhassanak ki, és önellátók lehessenek. Elnök, köszönöm szépen! Ezen rendkívül érdekes vita után követ, bevadom a szót a biztosnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Sajnálatos módon egyetlen G8-as vezető sem volt jelent a Rómában, kivéve Bárrózó biztos bizottsági elnök urat, és sajnálatos módon ez olyan csúcs találkozó volt, nem hozott túl sok újat. Ez kiderül a nyilatkozatból is. Ugyanakkor szögezzük le azt is, hogy az élelmiszer biztonsági kérdés továbbra is a politikai napirenden maradt. 2009-ben nagyon sok sús találkozóra került sor ez ügyben, úgyhogy világos, hogy a nemzetközi világ foglalkozik ezzel, a legutóbbi G20-as Pittsburghi csúcs találkozón például szóba került a fejlesztési együttműködés és fejlesztési politika. Úgyhogy ez mindenképp pozitívum. Én elmentem Rómába, és bár csalódásra ad okot a záró nyilatkozat, mégis nagyon jó vitákat hallottam a részvételi arány is elég jó volt, és azt hiszem volt értelme a dolognak. A fejlődő országok művelhető földterületeinek adásvétele szintén szóba került. Azt hiszem ebben a kérdésben is előbb-utóbb megegyezhetünk. Még egy dolgot szeretnék mondani. Több képviselő is utalt már arra, hogy a kap nem ideális szakpolitika, de a világos nem is ideális. Ha megnézzük a közös agrárpolitika hatását a fejlődő országokra, akkor elmondhatjuk, hogy egy nagy kereskedő blokk, mint az EU, tehát egy ilyen nagy kereskedelmi blokk részéről ez a legkevésbé káros rendszer. Alapvetően semmilyen támogatásunk nem kereskedelmi torzító hatású, tehát nem befolyásolják a mezőgazdasági termékek árát a különböző támogatások. Csalódott vagyok kisé az ügyben is, hogy mindig magunkat okoljuk, hibáztatjuk. Európa sem ideális, nem, nincs mindenben, nem mindenben optimális a helyzet, de például a Food Facility program elég jól alakul, egy milliárd euró két évre. Nem arról van szó, hogy élelmiszert juttatunk el különböző országokba, hanem vetőmagokat, hogy támogassuk a fejlődő országok gazdáit. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon innovatív megközelítés. A világbank is támogatja ezt, illetve hát átvette tőlünk ezt a megoldási lehetőséget, úgyhogy véleményem szerint ne, nem csak kárhoztatnék kell magunkat, nagyon jó új, újítás volt a Food Facility program. Lejerik úr, aki már nincs itt a teremben, egyébként nem szocialista, hanem kommunista, azt hiszem ez megmagyarázza állításait. Lakvilában másik csúcson is felelősségteljesen jártunk el, mint Európai Bizottság. 4 milliárd dollárt ígértünk élelmiszer célokra. Ezzel mi vagyunk a legnagyobb felajánlók, tehát mit tettünk a leg, mi tettük a legmagasabb összegű ígéretet, és természetesen be is tartjuk szavunkat, Lehetőleg hamarabb elérhetővé tesszük ezt az összeget. Még egy gondolat az új Európai Uniós élelmiszerbiztonsági politikával kapcsolatban. A bizottság 2010-es munkaprogramjában szerepel egy terv, miszerint bemutatunk a tanácsnak és a parlamentnek egy megújult mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági programot. Ebben utalnánk az éghajlatváltozásra, a szociális biztonsági politikákra, a bioüzemanyagok hatására, az él, tehát az élelmiszer előállításra mi hatásával a bioüzemanyagoknak, a nagy volumenű termőföld felvásárlásokat is tárgyaljuk itt. Ennek az a célja, ennek a nyilatkozatnak, hogy segítsük a fejlődő országokat, hogy képesek legyenek a különböző éghajlatváltozás, illetve más feltételek által ö, más tényezők által jelentett kihívások megválaszolására. A második dolog pedig az, hogy megvizsgáljuk, hogy az EU hogyan használhatná fel legjobban tapasztalatát, hogyan lehetne ez alapján a legjobb stratégiákat kidolgozni. Aztán meg kell próbálni a létező szakpolitikákat felhasználni egy egységes keret kidolgozására, illetve fel szeretnénk gyorsítani a, fejleszté- a millenáris fejlesztési célok elérésének folyamatát. Aztán célunk az is, hogy az EU jobb helyet, jobb szerepet, vagy nagyobb ö, szerepet kapjon a ö, jelenlegi ö, élelmiszerbiztonsági harcban. November 16-án ezzel kapcsolatban megindítottuk a folyamatot, amelynek során az összes érintett féllel konzultálni fogunk, és előbb-utóbb megszületik majd az Európai Bizottság nyilatkozata. Köszönöm szépen, biztos úr. Hat állásfoglalási indítvány érkezett ezzel kapcsolatosan, a szavazásra holnap kerül sor. Úgyhogy most ezzel ezt a vitát lezárom, és rátérünk a napirendünk következő pontjára. Ez pedig a bizottság nyilatkozata a harmadik országokból származó importtal kapcsolatosan. Meg is kezdjük a munkát, mégpedig először a biztos asszonynak, asszonynak adom meg a szót. Ön